Ha önök is egyetértenek ezzel, kedves kollégák, egy hosszú év végéhez érkeztünk el, nagyon rövidnek tűnt ugyanez az év. Köszönöm mindannyiuknak az együttműködést, és mindannyiuknak jó hazautat,